a február 16. ülés jegyzőkönyve mindenkinek rendelkezésére áll, van -e ellenvetés a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Úgy látom nincs, akkor azt elfogadottnak tekintjük. A jogi szabbizottság 2012. március 1-én a házszabály harmás szabály alapján eh, érvényesnek ismerte el Nikosz Krisztus mandátumát februártól, Filé Berniért február 6-ától, Ima Costello asszonyét pedig február 15-től tekint érvényesnek. Kérem, hogy ezeket, tekintsük ezeket a mandátumokat megerősítetnek. Van ellenvetés ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor ezen képviselő felhatalmazások érvényesek.